együttműködésére és az oktatás intéz, intézmények között. Tőkés úr, köszönöm szépen jelentésének igen együttműködő, konstruktív szellemet. Köszönöm szépen, biztos úr, az záró megjegyzéseit. Hölgyeim és uraim, ez a, ennek a vitának ezzel vége, ennek a napirendi pontnak, holnap szavazunk erről, utolsó, mai utolsó napirendi pontunk, Tikkau asszony jelentése, a versenyképes egységes digitális piac, az elkormányzat, mint élen járó kezdeményezés. Tikkau asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. 2010-ben az Európai Bizottság elfogadta az EU 2020-as stratégiát, amelynek célja az intelligens fenntartható fejlesztés, fejlődés, illetve a irányítás javítása. Egyike a hét kiemelt kezdeményezésnek az a digitális program, az a program, amely kiaknázza azt a lehetőséget, amelyet a digitális technológia gyors fejlődése kínál. A parlament üdvözli az e-kormányzati program elfogadását, az európai stratégiával. Ez interoperábilis, illetve az európai közszolgálatok keretprogramjával kapcsolatos célkitűzéseknek is megfelel. Nagyon fontosak a nagyon is hatékony szolgáltatások, így lehet valóban kiterjeszteni az egységes piacot miután a közbeszerzési piac az EU GDP-nek 16%-át teszi ki, és a KKV 99%-át teszi ki. Az európai cégeknek, vállalkozásoknak kiemelten kell kezelni a határokon átnyúló interoperabilitást az E közbeszerzés esetében. Ha egy ilyen rendszer mindenütt rendelkezésre állna és jobban felhasználnák, ez a rendszer hozzájárulna ahhoz, hogy 30%-kal csökkentsük a közbeszerzési kiadásokat, költségeket. Ennek ellenére 14, illetve 22 tagállam található most egy ilyen projekt kezdeti fázisában. Én üdvözlöm Dánia, Finnország, Olaszország, Spanyolország, Svédország kezdeményezéseit. Ők az E számlázás kötelezővé tették, és azt szeretném, hogyha az elszámlázás kötelező lenne minden közbeszerzési eljárásnak 2016-ig. Kiemelt fontosság ó az e identitás, a nyílt szabványok és az interoperabilitás. Ezek nagyon fontosak az elkormányzat és az interoperabilitás szempontjából. A tagállamoknak felül kellene vizsgálniuk követelményrendszerüket, amelyek az ele aláírása kapcsolatosak. Így lehetne minden akadályt elgördíteni a határokon átnyúló szolgáltatások elől. A bizottságnak felül kellene vizsgálnia az e aláírás irányelvet, hogy így előre lehet, elő lehessen segíteni az elektronikus hitelesítési rendszerek interoperabilitását. Ami a kölcsönös elismerést illeti, az európai aláírási, illetve tanúsítványozási rendszerek kölcsönös elismerése nagyon fontos. A határokon átnyúló elektronikus szolgáltatásoknak kell, segítségük kellene adni különböző támogatási rendszereket, aztán modernizálni kellene kormányzati infrastruktúránkat, és a közérdekű online szolgáltatásokat is modernizálni kellene. Egy biztonságos, határokon átnyúló elkormányzási rendszer szerves része az európai kritikus infrastruktúrák védelmi politikájának. Üdvözöljük az olyan programok eh, hozzájárását, mint az eh, ISA, az EDA, a Gyakorlatfórum, nagyon fontos az interoperábilis határokon átnyúló elkormányzati rendszerek megvalósítása. A parlament javasa, támogatja a Connecting Europe programot, amely 9 milliárd eurót bocsájt széles sávú hálózatok képítésére és az európai digitális hálózatok képítésére. Tehát ez az összeg az Interconnect Európa megfelelő pénzügyi támogatást biztosít egy olyan infrastruktúra kialakítására, amely lehetővé teszi az e-azonosítást, az e-kormányzást, az e-közbeszerzést, az e-egészségügy, az e-igazságszolgáltatás, az e-vám az, és egyéb szolgáltatásokat. Az infrastruktúra garantálja az interoperabilitást, összekapcsolja az infrastruktúrákat, és költséghatékonyabbá teszi őket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a bevezetést, és akkor most következnek a spontán hozzászólások. Heten kívánnak hozzászólni. Az első hozzászóló Papa Nikolau úr. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a raportőrnek a munkáját, és a témával kapcsolatban egy általános megjegyzést is kell tenni. Nagyon fontos, hogy a, ez lesz a jövőbeni politika módja, irányítója. Ez egy nagyon, jelenleg nagyon nehéz a gazdasági helyzet és számos esetben eltérések vannak, különbségek a tagállamok között, és nagyon komoly szakadék jön létre a versenyképességben, nem csak a munkaerőköltségek, munkaerőpolitika kapcsán, hanem az esélyek, az átláthatóság, a biztonság kapcsán sok esetben verseny előnyt élvez az az ország, ahol tudnak élni ezzel az új technológiával, megfelelően tudják használni, és ezt is látni és érteni kell. Tehát tehát, hogyha itt van hiányosság, akkor az az, hogy sok tagállamban egyszerűen még hiányok léteznek. A kohéziós alapban milliárdok vannak, de a legjobb gyakorlatokat itt mindenképpen terjeszteni kell. Nagyon szépen köszönöm. Most Bazeszko asszonyé a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Tika asszonynak, kolléganőmnek ehhez a kiváló jelentéshez. A digitális szolgáltatások lehetőséget adnak ahhoz, hogy a közszolgálatot modernizáljuk, javítsuk a polgárok és a vállalatok számára ez nagyobb hatékonyságot, transzparenciát eredményez a kormányzati munka terén. Ma a közszolgálatok nagy része a tagállamokban komoly kihívásokkal szembesül. Az e-kormányzás segíthet az átalakításban, segíthet abban, hogy pozitív irányba haladjon a fejlődés a társadalomban, gazdaságban. A gazdaság nőhet az elkormányzat segítségével. Jobban tudunk megfelelni a kihívásoknak ennek segítségével. Hiszek abban, hogy az európai e-kormányzati térség a határon átnyúló kommunikáció konszolidálja a belső piacot a KKV-k számára is. Az e-kormányzat különösen a hátrányos helyzetűeknek tud segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. Páska úr a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, először is nagyra értékelem a jelentéskészítő munkáját. Ez a probléma kör most egy új szemszögből kerül megvilágításra. Az informatizációs szintje, az ITK szintje különböző az országokban, de nagyon fontos a versenyképesség ezen a területen meghatározó, hogy ezek a rendszerek működjenek, és az alkalmazásokat a polgárok használni tudják az egymás közötti kommunikációban. A Microsoft rendszereket használják többnyire, és itt bizonyos applikációk, bizonyos eszközökben nem működnek megfelelően. Éppen ezért, amikor valóban a hatóságok európai szinten akarnak így dolgozni, akkor az interoperabilitás elengedhetetlen. Ezeknek a rendszereknek kommunikálni kell tudniuk egymással. Köszönöm a figyelmet.

Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, az információs és kommunikációs technológiák, vagy mondjuk röviden az IKT-k, amelyekről a jelentéstevő beszélt, a modern élet részévé váltak. És nagyon nagy hatással vannak a gazdasági életre is. Az Európai Unió GDP-ének 5%-át az IKT ágazat termeli meg. Ez az ágazat ugyanakkor hatalmas potenciállal rendelkezik, amelyet még nem aknáztak ki. Az egységes digitális piacot még sok akadály, hogy úgy mondjuk akadályozza sok probléma van még az egységes piacon. Például a határokon átnyúló információs és kommunikációs szolgáltatások nem egységesek az egyes tagállamokban. A közös piac még nem működik jól, és ezeket szisztematikusan meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. Most pedig Údi képviselő kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, az első szavak a gratuláció szavai. Hatalmas munkájához gratulálok Tika asszonynak az eh, ITRE bizottságban. Az elkormányzás kapcsán, az e közigazgatás kapcsán köszönet életi a bizottságot. Három megfigyelés. Nagyon fontos, hogy garantáljuk azt, hogy valóban megfelelő lefedettség áll rendelkezésre egész Európában. Ez egy nagyon fontos versenyképességet érintő kérdés ahol engem megváztatnak az én kantonomban, Ovenyben, nem minden területen van megfelelő lefedettség, tehát valódi problémát okoz ez. A tagállamok esetében 100%-os lefedettséget kell garantálni, már mint a szélesávú internet és egyéb értelemben. Nagyon fontos, hogy komplexebb lesz ugye az adminisztráció. Az a baj, hogy kicsit túl bonyolítottuk és túl misztifikáltuk a közigazgatást. Az állapolgáraink számára áttekintetetlen. Ez a technológia azt teszi lehető, hogy a tisztviselők ott dolgozzanak, ahol dolgoznak, a központi igazgatással, hála az elkormányzásnak mindenki ott maradhat, ahol eddig dolgozott. Köszönöm szépen. Kelly kolléga kapja meg a Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék Tika asszonynak, aki fantasztikus módon foglalta össze azt, hogy hova kell eljutni, mit kell tennünk ennek érdekében. Három jelzővel illethető ugye a piac versenyképes, digitális és egységes. Ezek mind egyformán fontosak. Ami az elkormányzást illeti, ezt a vezető elem, hatalmas lehetőségeket lehet kiaknázni ebben az értelemben, a vám ügyben, az e egészségügyben, és persze lehetőség van az elkereskedelemre is. Sajnálatos módon 75%-a a, a kkv knak nem foglalkoznak EU-n kívüli kereskedelemmel, és van, amelyik saját országán belül sem. Hatalmas a potenciál. De hogy Jean-Pierre Audi kollégám említette, a legfontosabb az a széles sávú, magas ö, sebességű lefedettségek és szerepában, és akkor lehet majd egy kompetitív, digitális, egységes piacot létrehozni. Köszönöm szépen! Utolsó hozzászóló Matula kolléga. Az európai elkormányzási akcióterv lehetőség arra, hogy modernizáljuk Európa közigazgatási rendszerét azzal, hogy jelentősen csökkentjük a költségeket, elősegítjük a növekedés, mobilitást a régiók szintjén. Az információs technológia felhasználása a közigazgatás területén növeli az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, csökkenti a bürokráciát, az adminisztratív terheket, néhány tagállamban szinonimája lesz annak, hogy mindenfajta akadályt elgördítenek az adminisztratív reform útjából. Egyszerűsíti majd a közigazgatást különböző szinteken, különböző adminisztratív szinteken. Szükségünk van bizonyos szabályrendszerekre, amelyek irányítják a közbeszerzést, közös szabványokra, jogi kérdések tisztázására, amelyek az elektronikus aláírásra vonatkoznak. Nagyon fontos hogy a nem materiális elkormányzást is elősegítsük. Nehézségebe ütközzik saját országban ennek a projektnek a végrehajtása éppen ezért azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos az interoperábilis határokon átnyúló szolgáltatások biztosítása. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, és most a mikrofon az e-kormányzásról szóló jelentés, Tika asszony jelentése nagyon fontos, nagyon időszerű, és megfelelően helyezi el a digitális agenda kontextusában és az Agenda 2020 kontextusában az e-kormányzást. Ez egy lehetőség arra, hogy modernizáljuk, egyszerűsítsük a közszolgálatot, költséghatékonyabbá és felhasználóbarátabbá tegyük. Nagyon helyesen emeli ki a jelentésében Tikau asszony, hogy milyen ereje van Európának, az IKT szektornak 5%-át biztosítja az Európai Unió GDP-ének, 660 milliárd euró a piaci értéke, és hát ez is nagyon fontos, hogy 50%-ban járul hozzá a termelékenység növeléséhez. Tehát hatalmas potenciálja van a digitális piacnak akkor, hogyha sikerül ezt teljesen akadálymentesíteni, és a polgárok és a vállalatok most nagyon sok akadályba ütköznek, amikor próbálják online használni ezt a szolgáltatást más országokban. Az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Együttműködés szintjén mindenképpen javítani szeretné a 2011-15-ös cselekvési tervben egy pán-európai keretet kíván létrehozni 2000 2012. júniusáig az elektronikus aláírást és felhatalmazást illetően. És fontos az akadályok megszüntetése, és az is, hogy egy, a kölcsönös elismerést is biztosítani kell, illetve az elektronikus azonosítás és aláírás kölcsönös elismerését is meg kell teremteni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az a törekvés, hogy az e-számlázást is elterjesszük 2020-ig de hát látni kell, hogy itt milyen követelményeknek kell megfelelni a KKV-knek, és ehhez nagyon komoly szabályozási keretre van szükség. Látjuk, hogy a tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy a 2016 utáni közbeszerzéseknél az elszámlázást tegyék kötelezővé. Amire pedig szükség van, az a keresztfinanszírozás, az elektronikus azonosítás, e-közbeszerzés, e-igazságügy és és e egészségügy területén ezeket elő kell segíteni. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, együttműködésre van szükség, és a cél természetesen az, hogy felhasználó barát digitális belső piacot hozunk létre Európában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm biztos úr a zár szavát és ezzel a vitát befejezzük, a szavazásra holnap 12 órakor kerül majd sor, hölgyeim és uraim akkor a következő ülésünkre holnap kerül majd